So, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... Tisztelt kollégák, tisztelt társ, elnök asszony, üdvözlöm Önöket ezen az együttes ülésen a Deve szakbizottsággal. Remek dolog, hogy Linda McEwen ül a balomon, Örülök annak, hogy köszönhetem a devés kollégákat. 34-es napi rendi pontnál tartunk. Remélem önök is azon lesznek, hogy fél hétkor mindenképp vége legyen ennek az ülésnek, hiszen van, aki, vannak itt, akik már 9 óra óta itt ülnek. Elfogadjuk a napi rendtervezetet, ha nincs ezzel kapcsolatban ellenvetés. Nincsenek elnöki bejelentéseim. Hármas napi rendi pont. A szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköz létrehozásáról fogunk beszélni. Ez valójában 90 milliárd euró sorsáról döntünk majd a 2020-2027-es időszakról. Az 55. cikk szerinti eljárás folytatjuk le. Christian Dan Preda, Pierre Antonio Pancir az AFET részéről, és Charles Görez és Frank Engel a Deve részéről az előadók együttes ülésen születik majd meg az összes döntés. Összesen 997 módosító érkezett, és 380 módosítót terjesztettek be az előadók. 6 bizottság készít véleményt, a Költségvetési Bizottság is, akik az 54-es cikk alapján, illetve a FEM, aki az 53 plusz cikk alapján részesülje a folyamatnak. Tehát komoly munka van még az előadók előtt a szavazásig. Ha jól tudom, az előadók úgy döntöttek, hogy február 4-ről március 4-re halasztják el a szavazást, hogy megfelelő idejük legyen a kompromisszumokat kidolgozni. Úgy látom, hogy a két eszközt szeretnék harmonizálni. Ez a megállapodás született február és plenáris módosítókon keresztül fog ez a harmonizáció megtörténni. Időnk nincs sok, most pedig átadom az elnöki tisztet Linda McEvennek. Csupán annyit szeretnék mondani, tájékoztatván a kollégákat, hogy a devének volt ma ülése, a román elnökséget tárgyaltuk meg. Kaptunk néhány információt a tanácsról, és arra a kérdés, hogy a fejlesztési alapot költségvetésítjük-e, vagy nem, vagy lesz egy külön szomszédsági szomszédsági eszköz legyen belőle. Most erre az úgynevezett nego doboz találták ki, ez a tárgyalási doboz. Ez azt jelenti, hogy a nagy, fontos kérdéseket őszig félretesszük, tehát sok minden derül majd ki a legvégén. Csak gondoltam, hogy ezt megosztom a kollégákkal. A lényeg számunkra, hogyha a választási cikk, választás előtt le akarjuk zárni az első olvasatot, akkor a márciusi második plenárison meg kell ezt tennünk, mert hogy áprilisig hagyjuk, akkor ne, nem fogják úgy látni, hogy ez egy prioritást élvező dosszié Ennyi. Jó, köszönöm szépen, Linda. Most az előadók következnek. Három percet kapna mindenki, jó? Dan Krisztián az első. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretnék az AFETES és a devés kollégáknak szeretnék neki köszönet mondani, főleg azoknak, akik módosítókat jutottak be, majdnem ezer módosító érkezett, plusz négy másik szakbizottság is készít még véleményt. Az többi előadóval, elnékjelentéstevővel már Strasbourgban elkezdtük múlt héten a kompromisszos módosítók kidolgozását a tanácssal a jelenlegi mandátum alatt úgy tűnik, tehát a parlamenti ciklus alatt nem igazán lehet tárgyalásokat kezdeni. Március 4-én fogunk szavazni, ilyeténképpen. Ha minden összejön, akkor megfelelő többséggel tudunk ennek az anyagnak összeszedni. Természetesen bármilyen javaslatuk van az anyag javítására, nyitottak vagyunk, de nagyon fontos az, hogy megtartsuk ennek a jelentésnek a logikáját, és úgy gondolom, hogy ezt a frakciók, frakció keretében is meg kell majd védeni. Nos, A kollégák elég sokat beszélnek ezekről a témákról, például a zöld kollégák módosítóiról, illetve arról, hogy a jelenlegi eszközöket összeolvasztanák egy új eszközbe, és elég sok ezzel kapcsolatban a vonakodás, az ellenérzés. Én mindig is azt támogattam, hogy a szomszédos országok kérdését mindenképpen föl kell föl kell karolni, és ennek eh, tükröződnie kell a pénzügyi vonatkozásban is. Aztán egy igazgatás kérdés. Úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk alkalmas arra, hogy megfelelő garanciákat állítsunk fel, megfelelően tudjuk definiálni a szakpolitikákat, illetve ezt eh, megfelelő finanszírozás is kísérje. Általában delegált aktusokon keresztül lehetne megoldani ezeket a szakpolitikai intézkedéseket. Skáke asszonynak vannak nagyon érdekes ötletei, például egy horizontális steering group felállításával, a felállítás a elképzelése a bizottságon belül. A fejlesztés, a klimapolitika, fejlesztési együttműködés témájában lehetne felhasználni majd ezek, ezt, az új, ezt az új eszközöt, eszközt. De nagyon fontos az is, hogy megmaradjon a rugalmasság. Mi figyelembe vesszük a javaslat során az, hogy jelenleg hogyan használjuk föl a különböző földrajzi területeken ezt a mostani eszközöket, és ezt extrapoláljuk, de természetesen az MFF-et is figyelembe kell venni. Egyensúlyra kell rekedni, a garanciák, illetve a rugalmasság elképzelése között. Természetesen a többi frakcióból is várjuk a különböző elképzeléseket, és az egyensúlyra törekszünk a közös munka során. Köszönöm. Köszönöm Dan Krisztiánnak. Ki szeretne most hozzászólni? Páncéri úr. Köszönöm csak röviden, főleg azért, mert egyetértek azzal, amit Krisztián elmondott. Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik módosítót nyújtottak be. Egyértelmű, hogy nagyon nagy az érdeklődés az új rendelkezés iránt, rendelet iránt. Vannak közös módosítók, emberi jogi témában például, látom, hogy ez nagyon foglalkoztatta a kollégákat, a nemek közötti egyenlőség, egyenjogúság, vagy a gyermekjogok, ezek mind prioritást élvező témák az EU számára, úgyhogy ezeket kéne jobban kihangsúlyozni majd a kompromisszumokban. Még szeretném azt jelezni, hogy ugye négy előadónk van, jelentéstevőnk van. Az emberi jogsértések témája szerintem mindannyiunk számára nagyon fontos. Ott van például a 23-as cikk is, erre vonatkozóan nagyon sok módosító érkezett, aminek az a cél, amelyeknek az a célja, hogy az emberi jogi aktivistákat megvédjék, és szerintem ez kiváló megoldás lehet azok számára, akik veszélyben vannak, emberi jogi aktivisták, akik veszélyben vannak harmadik országokban. Aztán számos módosító arról szól, azt kéri, hogy a civil társadalom képviselőit is vonjuk be a fejlesztési folyamatba, tehát például a helyi, a helyi civil szervezeteket, emberi jogi, illetve demokráciával kapcsolatos kérdésekben. Köszönet mindenkinek, ők is segített ebben a munkában. Hát hosszú hónapokig tartott eddig a munka, és még van előttünk, azért nem kevés munka, remélem, hogy sikeres lesz a végeredmény. Köszönöm. Thank you. Charles Görens. Köszönöm szépen, Charles Görens. Köszönöm, elnök úr. A munka, amit mi előadók kaptunk ezen alkalommal, nem rutinszerű munka, ez egy nagyon fontos téma az Európai Unió számára a, fejlesz, a fejlődő országok számára is, akik partnereink, és ők a kedvezményezetek, illetve az Európai Parlament számára is, mert itt alapvetően a mi hatáskörünkről is szó van, tehát mindezt figyelembe kell venni, amikor erről beszélünk. Ez a, hogyha ezt sikerül elérnünk, úgy, ahogy azt elképzeltük, ha tudjuk folytatni ezt az utat, akkor egy nagyon súlyos demokratikus deficitet oldana meg, a fejlesztési támogatásokra vonatkozóan. És úgy gondolom, hogy az, ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor az Európai Parlament nagyon komoly előjogokat szerezni, ami nagyon fontos dolog. Minden parlamentnek joga van ilyen típusú kérdésekben dönteni. Második fontos dolog, nézzük az irányítás kérdését. Eddig nem éltünk azzal a lehetőséggel, hogy mindenhol delegált aktusokat kérjünk, de párhuzamosan az előadói munkával tárgyalunk a bizottsággal. Tehát azt szeretnénk ezzel, ezáltal elmondani, hogy mi nem akarjuk, nem az a célunk, hogy a bizottság munkáját gátoljuk, hogy ezt elhúzzuk, de azért van mondani valunk. a 79-es első parlamenti választások óta azt kérjük, hogy a parlamentnek legyenek újabb előjogai. Minél több kompetenciája van a parlamentnek, annál felelősebb. Ez egyértelmű. Azt szeretnénk ezzel kapcsolatban elérni, nem az implementing actek, hanem hogy legyen, hogy elmondhassuk a véleményünket, amikor stratégiai döntéseket kell hozni. Ez azt jelenti, hogy a bizottság ellensúlya szeretnénk lenni. Sokszor a bizottság ellensúlya és szövetsége is, is vagyunk, mert vannak közös dolgaink is, és ez vonatkozik a, a költségvetésre, arról, hogy pontosan milyen összegek szerepelnek ezekben a sorokban, amik parlamenti hatáskörbe tartoznak. Miért csökkentettük a a tartalékot. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ez, a, ez az összeg túl nagy. Ezt le lehetne például felére csökkenteni, legalábbis én ezt kértem, de a 7 és fél milliárd szerintünk elégséges, gondolták ezt az előadók. Aztán van egy második garancia, ez pedig az, hogy a rugalmasság nem kell, hogy felhatalmazza bármire a bizottságot. Aztán arra is odafigyeltünk, hogy nem mindent számtani pontossággal kelljen megszabni. Nem lehet előre pontosan tudni, hogy hány centet költünk erre vagy amarra. Ez értelmetlen lenne, hogyha igazi gender balancinget akarunk végrehajtani, akkor horizontális megközelítésre van szükség, tehát az összes projektben, az összes bizottsági fellépésben ennek meg kell valósulni, akkor is, ha iskolát építünk, kórházat építünk, infrastruktúrát építünk, vidéki projektjeink vannak, mindenhol meg kell valósulnia a nemek közötti egyensúlynak. Egy szót a klímáról is. Egyrészt megvan a bizottság javaslata, a 25 százalék Tehát a projektek 25%-át kell átlagosan klímaváltozásos céloknak szentelni, mi ezt 30-ra tornáztuk fel, és vannak olyan módosítók, amik 50%-ot kérnek. Az MV 30%-ot kért. Úgyhogy itt meg is állapodtunk, 30%. Mindig is azt mondtuk, hogy a fejlődő országok problémái, problémáit azok okozták, akik szennyezik őket, vagyis mi. Ez azt jelenti, hogy adósságunk van a fejlődő országokkal szemben, és azt gondolom, hogy ez, az, hogy az adósságunkat lerójuk, ez plusz, ez plusz pénz kell, de sajnálatos módon már nem beszélünk erről, ez azért, mintha eltűnt volna. pedig erre nagy szükség lenne. És még egy dolog a munkamódszerről. A négy előadó nevében elmondhatom azt, hogy két afetes csapatunk is van, egy afetes, illetve egy eh, devés csapatunk is van, akik nagyon profik, nagyon, hozzáérte, ér, nagyon hozzáértőek, és nagy öröm velük dolgozni. Örülök annak, hogy ilyen férfiakkal és nőkkel dolgozhatunk együtt. Van egy komoly gond azonban, ez pedig az, hogy elszoktuk már ettől, hogy így kényeztessenek minket. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy ez azt is tükrözi, hogy milyen szellemben végezzük a munkánkat. Köszönöm. Thank you, Mr. Görens. Um, Köszönöm szépen, Görens úr. Miután Frank Engel nincs itt, az ő hozzászólási idejét is elhasználta Görenc úr, és így kialakult az egyensúly az afetes és a devés képviselők hozzászólásai között. Akkor elkezdjük az eszmecserét. Több árnyék előadókért szót. Először Najzer úr kap szót, parancsoljon. Kettő percben. Köszönöm. Egészen röviden az SND frakció álláspontját képviselem a DEVE szakbizottságban. Mindenkel köszönöm, hogy a 0,7%-os célkitűzést ismét szerepeltetik, és a 0,2-t az LDC-k számára, ugye ez is szerepel a javaslatban. De azt hiszem, hogy ezzel együtt teljes mértékben az LDC-kre kell koncentrálnunk. Tudom, hogy sok az egyenlőtlenség, de az olyan országok, mint India és Brazília, hát ezekkel más, ezeket máshogy kell kezelnünk, mint a sokkal kevésbé fejlett országokat klímavédelem és a nemek közötti egyenlőség tekintetében nagy vonalakban is egyetértünk az előadóval klíma. A klíma egyébként nem csak a klímaváltozás elleni projekteket jelenti, hanem fenntarthatósággal összefüggő projekteket is. Ugye itt a gender témákra 20%-ot szánunk nem csak az ILO standardokra kell gondolnunk, hanem a fejlesztési kontextusban mindenképpen a tisztességes munkahelyekről kell beszélnünk EU garanciával. Egy nagyon problematikus dolog van számomra, mégpedig az, hogy itt keveredik a biztonság és a fejlesztés, támogatása. Ugye a biztonság kapcsán nincs gondunk, hogyha rendőről, rendőrségről vagy rendészeti szervekről van szó, de a fejlesztés kapcsán egyértelművé kell tenni, hogy mi az, ami katonai célú támogatás, és mi az, ami a fejlesztési együttműködést támogatja, mert itt nem szabad ezt összekeverni, e katonai célokra más eszközre van szükség. Köszönöm Norbert, Charles Tenek, kettő perc. Az előző alkalommal is felszóltam, féltem, hogy nem kapok most szót. Az ECR nagyon is vízik az új szomszédsági fejlesztési nemzetközi együttműködési eszközben. Ez nagyobb rugalmasságot és méretgazdaságot biztosít. A frakcióm megfogalmazta az álláspontját, természetesen támogatjuk a javaslat általános gerincét, hogy a helyben a méret a gazdaságosság eszközeivel tudjuk legjobban felhasználni az forrásokat rugalmasabban, mint korábban, mindig a helyszínen. Ez majd az új bizottság feladata lesz ennek a végrehajtása, de nagyon fontos, hogy meglegyen a mostani parlamenti ciklus végére a jogszabályi keret ehhez. Be fogunk nyújtani majd kellő időben módosító indítványokat. Köszönöm, Charles. Sargentini asszony. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, ma délután az OECD és tett látogatása DEVE szakbizottságban, OECD DAC Peer Review keretében a bizottság kiadásait tekintették át. 43 százalékot tulajdonképpen a felső középosztályhoz tartozó országok kapják, és az LDC-k, e a legkerülő felett országok csak 23 százalékot kapnak. Ha megnézzük az egész Európai Uniót, illetve az Európai fejlesztési alapot is hozzáveszünk, akkor más lenne a kép, és eh, ezeket is eh, bele kell vonni az EDA-ba. Eh, de most hát csak az ígéreteket ismerjük, kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy az előadó tud-e válaszolni arra, ha megkérdezem, hogy mi történik akkor, ha később majd az Európai Tanács azt mondja, hogy a, az Európai Fejlesztési Alapot nem akarjuk finanszírozni. Azt hiszem, a rugalmasság eh, nem járul hozzá szükségszerűen a fejlődő országok jólétéhez. Itt kiszámíthatóság a legfontosabb, és eh, ezt nem lehet így biztosítani. A tematikus pillérek kapcsán biztosítani kell, hogy a prioritásokra költsünk. Meg vagyunk győződve arról, hogy eh, az 50%-os klímacélú kiadás eh, az, amit eh, meg kell céloznunk. Azután kis források eh, valóban kisebb projektek finanszírozására is persze szükség van, hogy ezek gyorsan megvalósulhassanak, és így ezekben az országokban jobban tudjon működni a civil szféra. A harmadik cikket pontosítani kell. Itt van szó a célkitűzésekről. Itt figyelembe kell venni az unió működéséről szóló szerződés harmadik cikkét, valamint azokat a cikkeket, ahol a rendszer szintű szegénység megszüntetéséről van szó. Ugye most tárgyalunk a tárgyalási mandátumról, és nem az Európai Bizottság kívánság listájával kell foglalkoznunk, és erre majd később kerül sor. Nekünk most a, a, arra kell koncentrálni, hogy egy jó tárgyalási felhatalmazás szülesse meg. Köszönöm, Szargentini asszony! DG említette, így, így hívják ezt a csecsemőt? Indigi. Remek. Van Indigi. ja, nach äh, Sichtung. Sok módosító indítvány után az új NG frakció nevében mondhatom, hogy ezeknek a módosítóknak a 80%-át körülbelül tudjuk támogatni de határozottan ellenezzük eh, a katonai szereplők bevonását és finanszírozását, hiszen itt eh, egyértelműen fejlesztési célú támogatásokról van eh, szó, ezeket a megfelelő partnerekkel, hogy kapják a KBVP intézkedések nem ide tartoznak. Az African Peace facility is, hogy ennek keretében hozzuk létre, hát ez egyértelműen a civil felől a katonai felé elmozdulást jelzi. Ezért az egész 9. cikket elutasítjuk. Másodszorban határozottan ellenezzük a Rapid Response eljárás kiterjesztését, hogy ez a negyedik másik bekezdésében szerepel. A gyors eh, reakciós mechanizmusra külpolitikai megfontolásokból van szükség, ez prioritás, azaz szint minden EU területén eh, számolni kell a gyors reagálás szükségességével. Hogyha ez így marad benne a bizottsági javaslatban, hát akkor alapvetően itt be is fejezhetjük, mert ezen definíció szerint szinte mindent gyors reagálású eljárásban kellene eldönteni. Nem változott semmi a a fúzióval kapcsolatos elképzelésünkön, és azt kérdezném, hogy az előadó milyen logikát követ, amikor ezt az eszközt nem említi meg a jelentésben, hanem csak majd a trialógus eljárásban akar erre kitérni. Ezt a kérdésemet még nem válaszolták meg. Köszönöm szépen, Mikkel Gáler. Köszönöm. továbbiakban is az előadásoknak, az e- előadóknak e, sok sikert, erőt kívánok, hogy ügyesen jól lezárják ezt a témát, de minden bizonyal csak a következő parlament tudja ezt lezárni a tanácssal. A kérdésem két területre irányul, mert e, nem kaptam eddig választ az előadóktól. Öt módosított terjesztettem elő, a demokrácia erősítés, emberi jogi tevékenység, a emberi jogi tevékenységet és a demokrácia elősegítését komolyan vegyük, tehát az, a két dolog ne kerüljön egymás meg a demokrácia támogatás, az emberi jogi mögé ne legyen kevésbé fontos, vagyis hogyha egy adott országban arra van lehetőségünk, hogy emberi jogokat követeljük meg, de a demokrácia támogatást hanyagoljuk, tehát vegyük például azt, hogy az European Endowment for Democracy működjön. Itt a másik dolog, amit Rebecca harms és szintén konszenzusos téma volt, a terjesztettünk elő, és kifejezetten azt kívánjuk, hogy egy intézményi EU támogatás legyen a helyi választási megfigyelő szervezetek számára ezek most adhok támogatást kapnak helyenként projektek keretében, de mi úgy gondoljuk, hogy jó lenne ezt a mm, választási időszakokon kívül is alkalmazni, hogy akkor is dolgozhassanak. Ebben is konszenzus volt, viszonylag széleskörű konszenzus, és most az előadók lehet, hogy logikus, e, ebben nem mentek bele, mert részletekről nem volt szó, csak most kíváncsi lennék, nem is kell most rögtön válaszolni, csak szeretném megtudni, hogy ők hogyan látják az esélyeit ennek legalábbis legközelebbi alkalommal, ha reagálnának erre. Köszönöm, Gáler úr. Vacskán. Nagyon röviden szólok hozzá. Glenn a nevében beszélek, aki nem tud itt menni. Itt az EU jogalkotás fontos része, nagyon sok módosítóval ez. A cél az, hogy globálisan jobban megjelentsük az EU-t. Sokat tesz az EU, de többet is tehetne pillanatnyilag. Sri Lankában az ICSP keretében az EU nem tud fellépni, és megfelelő módosításokra lenne szükség. Itt tematikus pillért kéne alkalmazni, és egy földrajzi pillért ott, az, ott gondolom a Donbass területen is jelen lehetnénk, és ezt az EU gyors reagálású tevékenységi keretében lehet megcsinálni. Ez nem azt jelenti, hogy ki kéne ezeneket venni a földrajzi területről. Úgy gondolom, hogy a világot 2025-ig alkonamentesíteni kellene. These were all the members on our speakers list. Köszönöm szépen, a lista végére értünk. Az Európai Bizottság képviselője reagálhat, a külügyi szolgálat Vincent Grimo itt van. Mhm. Kérem, megadom a szót Grimo úr a DEFCO nevében. Président, et, et, et merci aux honorables parlementaires qui sont intervenus. Napot kívánok! A bizottság részéről is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Örülök annak, hogy ilyen gyorsan és ilyen nagyon jó minőségben végzik ezt a munkát, és ennek köszönhető az, hogy ilyen kiváló vitát tudunk a mai napon tartani. Ismerjük a, természetesen a véleménytervezeteket, illetve a jelentéstervezetet. A bizottság számára ez egy kiváló lehetőség, hogy a külügyi szolgálat fellépésének finanszírozását javítani tudjuk, és természetesen legfontosabb az, hogy a demokratikus törekvéseket tudjuk javítani, támogatni, legfő, legfőképpen a fejlesztési alapon keresztül. Az Európai Parlament, gondolom, folytatja majd munkáját ebben a kérdésben, a tanács és a parlament közös munkája elengedhetetlen. Második dolog. Egyes parlamenti képviselők ennek az eszköznek az igazgatásával kapcsolatban fejeztek ki némi kétséget. A delegált aktusok úgy tűnik, hogy nem megfelelőek, hogyha megfelelően rugalmasak szeretnünk, szeretnénk lenni. Úgy gondolom, hogy a delegált aktusok a gyakorlatban nem lennének igazán megvalósíthatóak, főleg az idő korlátozás miatt illetve azért is, mert közösen szeretnénk fellépni legtöbbször, de a bizottság természetesen nyitott bármilyen vitára annak érdekében, hogy az, az Európai Parlament elképzelésének megfeleljen az az eszköz, amit végül majd el fognak fogadni. A harmadik dolog, a különböző célkitűzésekről szeretnék beszélni. Az elég, a, a, mi a 92%-os küszöböt ö, ö, neveztük meg. Hogyha ennél magasabbra helyeznénk a küszöböt, akkor azt gondolom, hogy szinte problémákba ütköznénk a, a kiadások esetében hadd mondjam el azt, hogy nagyon sok, nagyon sok eddig létező eszközt váltana fel ez az új eszköz, például az iparosodott országokkal való együttműködésre vonatkozóan. Ez az eszköz alapvetően egy fejlesztési eszköz mégis, és azért vannak olyan eszközök is ezen belül, vagy olyan projektek, amelyek nem feltétlenül fejlesztési célúak. Jó lenne, hogyha rugalmasság elvének megfelelően ez nem jelentene gondot, erről többen is beszéltek. Nagyon fontos az is, hogy ne legyen túlságosan bonyolult adminisztratíve ezt az eszközt használni, tehát megfelelő rugalmasságra is szükség van szerintem nem kell új célokat még bele zsúfolni ebbe az eszközbe, szerintem már most is elég van. A különböző borítékokra vonatkozóan 10 milliárdos tartalékra gondoltunk, ez sokkal kisebb, mint a jelenlegi hasonló eszköz tartalékja. Szerintem nem túlságosan sok, egy 80 milliárdos eszköznél, ez a minimum számunkra a tartaléknak, de természetesen meg lehet még beszélni a különböző szereplők feladatait ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy a harmadik pillérben, tehát a gyors reagálású pillérben megmaradjon a szükséges finanszírozás, hogy a következő években eh, szükség esetén ezt fel tudjuk használni. Nyilván nem tudjuk előre látni azt, hogy eh, mire számíthatunk még a jövőben. Köszönöm a türelmüket, a figyelmüket. Még egy utolsó mondat. mondat. A beruházási fejle, feje, fejezet nagyon fontos. A peer review is rendkívül fontos. Mindenképpen megerősített eh, partneri kapcsolatra van szükség a bizottság, a fejlesztési bank, a be, illetve a beruházási bank között. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, Grimo úr. DJ Neil következik. Anna Pires asszony parancsoljon. Thank you very much. I would like to uh, in thanking you for... Köszönöm szépen, én is csatlakozom Vincenthoz, én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért a bizottsági javaslat egyes elemei megfelelően tükrözik azt, hogy milyen a kapcsolat az EU és a szomszédság között. Erről már beszéltek többen is. Ez az eszköz egyrészt biztonságosabb és megnövekedett finanszírozást jelent, másrészt megtartja a szomszédsággal folytatott különleges kapcsolatunkat, differenciál ugyanakkor tehát egyetlen szomszédságról beszélünk ezután, és nem egy keleti és egy déli szomszédságról, hanem egy szomszédságról, és erre a rugalmasságra mindenképpen szükség van. Jelenleg is benne van a szomszédsági eszközben ez a rugalmasság, ezt meg kell tartani. A második dolog, ami fontos számukra, az óvatosság elve egyesek azt gondolják, hogy ezt túlzásba visszük, illetve hogy programozni kell tudni ezeket a kérdéseket. Nos, szerintem ezt nem lehet, ezen nem igazán érdemes változtatni, mert a rugalmasságra szükség van. És a plusz rugalmasságot főleg a szomszédságban kell megtartani számunkra. Ez nagyon fontos, hogy a felmerülő problémákat tudjuk kezelni ezeket meg kéne tartani. Még két rövid megjegyzés konkrét módosításokról. A szomszédsági politika külön célkitűzéseit egyetértünk, de meg kell nézni a felülvizsgált szomszédsági politikát, alapvetően legfőbb politikai prioritás a stabilizáció az önök szövegében, a második dolog pedig a teljesítmény alapú segít, segítségnyújtás. Nos, a teljesítmény alapú megközelítés azt jelenti, hogy nagyon sok kvalitatív kritériumot kell teljesíteni. Hogyha delegált, nem gondoljuk, hogy delegált aktusokon keresztül mert olyan hatékonyan lehetne kezelni, tehát nem igazán tudjuk azt elérni, de ha delegált aktusokat használjuk, amit el akarunk érni ezen az eszközön keresztül. Köszönöm, Pires asszony! Utolsó hozzászólunk most Georg Müller, ha jól olvasom, a külügyi szolgálattól. Marie-Laure Berg, ha jól mondom. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a vitát, köszönöm, hogy ekkora érdeklődést vált ki ez a javaslat. A szomszédségi fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz tekintetében Négy dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt nagyon pozitív az, hogy támogatják a struktúra létrehozását, tehát hogy legyen egy olyan eszközünk, ami globális, ami mindent lefed, és foglalkozik a szomszédsági, illetve a fejlesztési politikával is. Számunkra ez egy nagyon nagy lehetőség, ahogy ezt már a bizottság képviselője is elmondta. Második dolog, ennek a javaslatnak az a célja, hogy egy olyan eszköz hozzunk létre, amely a politikai céljainkat, illetve fejlesztési céljainkat jobban alá tudja támasztani. Meg kell találni az egyensúlyt, a rugalmasság, illetve az a tervezhetőség az előreláthatóság között. Ugye e, különböző gyorsan kialakuló helyzetekre a rugalmasság adja a megoldást, az előreláthatóság pedig nagyon fontos a fejlesztési politikában. Nos, úgy véljük, hogy az erre vonatkozó elemeket mindenképpen meg kéne hagyni. A második dolog pedig a magukat, az eszközöket kéne meghagyni, a gyors reagálású eszközök vagy projektek esetében, illetve ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt még, hogy jó lenne, hogyha magában a pillérben is benne tudnánk tartani ezt a gyors reagálású eszközt. Nagy érdeklődéssel olvastuk az ágazati megközelítésre vonatkozó módosítókat például, de nem igazán okos dolog az véleményünk szerint, ha túlságosan sok ágazati célkítőzést fogalmazunk meg. göre úr utalt arra, hogy például az együttműködésre vonatkozó célkítőzéseink még változhatnak. Még egy utolsó gondolat az igazgatási javaslatokra vonatkozóan érdeklődve várjuk az Európai Parlament javaslatait, de itt is hadd mondjam el azt, hogy megfelelő programozásra van szükség, ezt érdemes lenne figyelembe venni. Ugyanakkor rugalmasabbnak is, rugalmasabban kell tudni reagálni, tehát a túl sok delegált aktus valószínűleg lelassítaná a folyamatot. Köszönöm. So, thank you. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság a Külügyi Szolgálat részéről bárki. Nincs ilyen. Ki jön még? Az előadók, ki kezdi? Görenc úr. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Négy dolgot hadd mondjak el ezek azt hiszem ide tartoznak. Egy, klíma, röviden. Jó lenne, hogyha nem kezdenénk el már most beszélni arról, hogy mekkora összegre van szükség. Szerintem a száz megígért milliárdnak kéne utána jönni, amit a COP21-en ígértünk meg, utána ezt Katowicében megerősítették. Ezt, ezt, ezt a 100 milliárdot honnan teremtjük elő? És milyen sorsuk lesz? Tehát jó lenne, hogyha nem tennénk két, nem tennénk, nem próbálnák meg ugyanazt a célt két párhuzamos eszközzel megvalósítani. Második dolog. Norbert Neuzernek válaszolva, Disney Jobs kérdésben két recept közül választhatunk. Az egyik az lenne, hogy a kül, külső fellépésünkben az ILO normáit kell betartani, tehát a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal normáit, ha azt gondoljuk, hogy ezek megfelelő normák, és akkor megvan a kompromisszum, ez szerint haladhatunk tehát ILO normák. Norbert beszélt a fejlesztési politikáról. Van még két eszközünk, amelyek még megmaradnak, és ezeken keresztül a katonai ágazatban, tehát katonai fellépéseket még tarthatunk, illetve ott van még a European Peace Facility is, ami kívül esik a költségvetése. Meg, tehát ezt kell világosan látni, hogy a különböző csatornákon mennyit költünk mire. Nem szabad túlpakolni ezt az eszközt biztonsági vagy katonai célokkal. Negyedik dolog. Charles Tenök, aki már nincs itt, azt mondta, hogy a szomszédsági politikát eh, leválasztam erről az eszközről, hát nincs egyedül. Az előadók közül is vannak néhányan olyanok, akiknek hasonló elképzeléseik vannak, de végül ez lett a kompromisszum, ez a javaslat. Nézzük az igazgatási kérdéseket és delegált aktusokat. Erről annyit, hogy egyáltalán nem túloztunk. Nekünk nem túlzóak a javaslataink, de tudom, vagy a bizottságban, illetve a külügyi szolgálatban. Egy új allergia van kialakulóban, amint a delegált aktus szót, kifejezést meghallgatják, az antitestek elkezdenek buzogni. Nem mindenki ugyanannyira allergiás, de azért elég általános ez a jelenség a bizottságban. Sokatszor kérem azt a bizottságtól, hogy az Európai Parlament követeléseit is kontextusban vizsgálja. Nem, in, nem innen indultunk ki, de aztán kompromisszumokat sikerült találni, és lassan, fokozatosan az Európai Parlament hatásköre kibővült. Éppen ezért remélem, hogy a tanács ennek az eszköznek a költségvetésítését, költségvetésbe bevonását pozitívan bírálja majd el. Tehát az lenne a cél, hogy az afrikai országoknak el tudjuk azt mondani, hogy az Európai Parlament szeretne többet segíteni, viszont az Európai Tanács, hát ők nem így gondolják. Tehát ez az eszköz kiváló, eszköz arra, kiváló módja annak, hogy bizonyos problémákat egyszer mindenkorra megoldjuk. Köszönöm szépen, remélem, hogy tudtam, válasz, remélem, tudtam válaszolni a kérdésekről, a klímára meg még visszatérünk. Christian wants to say something. Krisztián kíván valamit szólni? Antonio is kíván reagálni? Mert mi jelzem, négy percünk marad, utána pedig mi még lezárjuk. Tehát... Nagyon röviden válaszolnék Mikhail Gáler kérésére. Nos, a négy jelentéstevő döntést hozott, de arra vonatkozóan nem, amit te mondtál, viszont a rezervet, a tartalékot szeretnénk csökkenteni, ugyanakkor nem szabad, hogy túlságosan merev legyen a nagyon nem szeretük volna túlságosan merev lett volna a feltételrendszer, hogy túlságosan beosztjuk ezt, ezeket az összegeket. Mindenkinek volt olyan elképzelése, hogy legyenek megszorítások, de azt is mondhatjuk volna, hogy akkor mi nem tartottuk meg az eddigi eszközöket. Tehát az az elképzelés, hogy a rugalmasságot tartsuk meg, konkrétan meg fogjuk majd azt is vizsgálni, hogy mi van azokkal a módosítókkal, amelyekre nem vonatkoznak majd a kompromisszumok. Csak pontosítanék valamit, mondja Pier Antonio Pancéri. Pontosítás Galler barátomnak. Szerintem meg fogunk tudni egyezni ezen kérdések tekintetében, és a demokrácia emberi jogok viszonyában is szerintem meg fogunk tudni egyezni. Kis pontosítás, az emberi jogok a hőmérői annak, hogy milyen, hogy van egy demokrácia egy adott országban, és az milyen állapotban van, ahol formálisan demokrácia van ott, még elképzelhető, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. De természetesen majd tudunk foglalkozni a te kérdéseiddel a kompromisszumok során, de ezt a politikai pontosítást még elmondtam. Okay, thank you. Linda McKevin. Köszönöm szépen, Linda McKevin. Köszönöm szépen, hosszú napra tekintünk vissza. Úgy gondolom, van egy néhány kérdésem az meg ami maradt még március 4-én következő ülésünk 16.30-18.30-ig, akkor szavazunk a módosítókról, ezzel berekeztem az ülést.